Good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Napirend első pontja, napirend elfogadása, hogyha nincs ellenvetés, a napirendet elfogadottnak tekintjük. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Nyelvi profilt illetően tolmácsolásunk van, francia, német, olasz, holland, görög, portugál, spanyol, magyar, bolgár, román nyelven és ezeken a nyelveken hallgathatják ma a tolmácsolást, akkor mindenki itt van, és készen van szavazókat. Monika, tudom, hogy te mindig készen állsz, tehát kollégák, mielőtt megkezdjük, szeretném ellenőrizni az elektronikus szavazást, hogyha valakinek nincs itt a szavazókártyája, akkor kérem, hogy jelezze. Egy képviselő már jelezte, még valaki? Cecília? Azt mondod, hogy nincs itt a szavazókártyád? Cecilia, kedves Claude, kérem, hogy eh, valami viccet mondjál, táncolj, énekelj, a kártyámat most hozza az asszisztensem addig is. A helyzet az, hogy eh, hát most liberálisok, hát most mondjak egy viccet, énekeljek. Jó, akkor egy kicsit megállítom az ülést, Hú, hát Cecília már tegnap is le kellett állítani az ülést miattad, ez már ezen a héten a második, úgyhogy egy pillanatot még várunk. I'm going to, uh, before we vote. És mielőtt szavazunk, eh, megadom a szót a jelentéstevőknek, és um, ha ez így rendben van, akkor kezdjük is. Tehát kollégák, így módon pedig megadjuk a lehetőséget a többi kollégának, hogy megérkezzenek. És akkor most már mindenkinek megvan a szavazókártyája. Kedves kollégák, akkor kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Mindenki készen el, ugye? Kedves kollégák, tehát akkor négyes napi rendi pont, ez az irányelv, Természetes személyek védelme, a személyes adatok, illetékes hatóságok általi feldolgozása során bűncselekmények megelőzése és felderítése, kivizsgálása vagy büntető szankciók végrehajtása érdekében ezen adatok szabad áramlása. tehát az irányelvről szavazunk. Mario Lauristin a jelentéstevő. Kedves kollégák, tegnap hallgattuk meg az tervezetet az adatvédelmi irányelvről, és megnyitottuk a módosítások határidejét, nem terjesztettek be módosítókat. Ezért a 66-os házszabálynak megfelelően közvetlenül az ajánlás tervezetről fogunk szavazni, amelyet a jelentéstevő terjesztett be. Még a szavazás előtt a jelentéstevőt Lauristin, azt szeretném kérdezni, hogy szeretném hozzászólni röviden, Mario. Köszönöm szépen, Claude. Nagyon szívesen szeretném megköszönni mindenkinek, az árnyékjelentéstevőknek, az asszisztenseknek, illetve a bizottság, valamint a tanács képviselőinek az együttműködését, hiszen nagyon kemény munkát végeztünk. Az irányelv egy nagyon bonyolult vita, vitatott dokumentum volt, a tagállamok közti nézeteltérések a frakciók között is tükröződtek, és örömmel mondhatom, hogy ezt a rendkívül kemény munkát nagyon jó kontextusban végeztük. Voltak heves vitáink is, de sikerült közös álláspontra jutnunk. Ennek most ez az eredménye, amelyről a Libében már szavazzunk, remélhetőleg remélhetőleg tekintettel a különböző problémákra, amelyek kapcsolódnak ezen irányelvhez, most szavazunk erről, és ezzel a szavazással holnap elkezdődhet a végrehajtás, ami szintén nagyon nehéznek ígérkezik. Remélhetőleg a tagállamokban is majd hozzájárulunk a folyamat sikeréhez, hiszen szeretnénk a a jogérvényesítésének a kultúráját megváltoztatni, módosítani, úgyhogy az alapvető jogok érvényesülése, érvényesítése a mindennapi munkában is tükröződik, és ezt szeretnénk elérni, ez nagyon fontos. Thank you, Mario. Let's proceed. Köszönöm szépen, akkor szavazzunk. Elektronikusan fogunk név szerint szavazni. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 45 szavazat mellette, 4 ellene, egy tartózkodás mellett. Gratulálok. So, colleagues. Kollégák, akkor most következik a második szavazásunk. Az egyén védelme személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlása, általános adatvédelmi rendelet, kollég a tegnapi ajánlástervezet bemutatása után erről a rendeletről megnyitottuk a határidők benyújtásának határidejét, nem kaptunk ez alatt módosító indítványokat, ezért azonnal a házszabály 66-os szabálya tekintetében az ajánlás tervezetről szavazunk, úgy, ahogy Ábrecht úr az előadó bemutatta. Itt van, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék szólni pár szót, bár a lényeg elhangzott tegnap este a prezentációban, ahol hála Istennek Keller asszony, a kollégám olvasta fel a megjegyzéseimet, de szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a munkában. Intenzíven dolgoztunk, hogy megtaláljuk a megoldást, és ennek a reformcsomagnak legyen eredménye. Kemény munka volt az mindannyiunk számára, négy éven keresztül jelentéstevőként és az árnyék előadókkal együtt. Szerintem erről a csomagról négy évnyi vita ebben a házban, illetve az általános adatvédelmi rendelet óriási dossziéja óriási előrelépés jelentenek az egységes digitális már az Európai Unióban, de nem csak ezért fontos, hanem az Európai Unió további integrációja szempontjából is fontos, hiszen az adatvédelem alapjogát az európai piacon mindenhol harmonizált, következetes módon hagyja végre, és így normát alapít számunkra, európaiak számára, hogy ezután további nemzetközi normákról is tárgyaljunk a digitális piac területén. Folytatnunk kell tehát ezt a munkát, de ennek alapján, amit sikerült elérnünk, az értékeinket sikerült megalapozni, ez nagyon jó, és nagyon fontos az, hogy egy ilyen konszenzuális alap épülhet. Még egyszer kifejezném, hogy nagyon örülök annak, hogy bár küzdöttünk a megfelelő egyensúly megtalálásán, a kezdetektől fogva nagyon keményen tárgyaltunk. A tárgyalások során soha nem veszítettük szem elől azt a célt, hogy egy olyan egyensúlyt találjunk, amit mindenki elfogadhatónak tart, am, hogy a kompromisszum mögé mindenki felsorakozzon, és nyertes-nyertes helyzetbe kerüljünk az adatvédők egy oldalról, akiknek nagyon fontos, hogy meglegyen a biztonsága, meglegyen a szabályok biztonsága, ez a közös digitális piac létrehozása szempontjából nagyon fontos, de a másik oldalon ott vannak a fogyasztók, az állampolgárok, hogy bízzanak abban, hogy a jogaikat hatékonyan fogjuk alkalmazni és védeni, és magas szintű védelemben részesülnek az alapjogaik az interneten is. Azt hiszem, hogy ezt sikerült elérni, óriási esélyünk van most. Ahogy Lauriszti azt is mondta, komoly erőfeszítések voltak, és most folytatnunk kell az erőfeszítéseket, hogy a megfelelő végrehajtás is, illetve az új jogi keretek felállítása a tagállamokban és a, piacban, a piacon minden, minél hamarabb megvalósuljon esély ez tehát. Köszönöm szépen még egyszer, és azt is elmondanám, hogy nagyon fontos tudni, hogy a titkárság, én mint jelentéstevő úgy látom, nagyon intenzív munkát végez, végzett, gyakran nem látjuk, hogy akár éjjel-nappal dolgoznak, de én most éppen ezért különösen szeretnék köszönetet mondani mert óriási erőfeszítést tettek a demokrácia érdekében azok a titkársági dolgozók, akik ezen a dosszién dolgoztak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jan kollégák a szavazás után el fognak rohanni, ezért gyorsan szeretném megemlíteni, hogy ha igennel szavazunk ma, akkor ez az utolsó lépés a libében, ami a csomagot illeti, és akkor a szöveget a plenáris szavazásra fogjuk bocsájtani a mai napon, ami azt jelenti, hogy csütörtökön kerül sor a szavazásra, megnyitom a szavazást a szakbizottságban. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 50 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal, egy tartózkodás mellett. Gratulálok az előadónak. Köszönöm kollégák, ezzel a szavazásnak vége. Köszönöm az a heti türelmüket, csütörtökön lesz a szavazás. Köszönöm szépen.